Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! Egy kicsikét késve kezdünk, de szeretném megkezdeni a munkát, mert egy kicsikét szoros a rendelkezésre álló időnk. Lichtenberger asszony szólni kíván a napirendhez? Akkor rögtön meg is adom a szót. Lenne egy kérésem, holnap a közlekedésügyi bizottságban 9-től fél egyig fogunk szavazni 2000 módosítóról, nem tudom, hogy a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontot nem lehetne mára előrehozni. Elnök, ezt megpróbálhatjuk. Ez eh, melyik napirendi pont is? Igen, rendben, akkor ezt megtehetjük, ha senki nem ellenzi. Ez a 22-es pont a mentesítésre vonatkozó, és akkor ezt még az átülés előtt a 6-os és a 7-es napirendi közébe szorítjuk. És akkor most rátérünk a napirend módosításaira. Tehát ma Alpadini úr meghallgatását sát követően negyed ötkor a tematikus főosztály fog előadást tartani. Kerül sor a számbevőszékkel kapcsolatos kérdésre, és akkor holnap a szavazást követően eszmecserét tartunk az adatvédelemről, FOSZ úr jelentéséről van szó, a 23-as napi rendi pontról, és Berlinguer jelentése az európai politika pártok, politikai pártok és alapítványok finanszírozása holnapi napirenden a 17-es pont után következik, és ma a bíróság egyik ügyével is foglalkoznunk kell. Stadler úr mentelmi jogával kapcsolatos napirendi pontot el kell halasztanunk, mert megbetegedett. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy kellő indok. És ezen kívül Lichtenberger asszony kérésére ma kerül sor a, az ő napirendi pontjára. Ha nincsenek kifogások, akkor folytassuk a kettes napirendi ponttal. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jogi bizottság tagjait meghívták egy rendezvényre, Reding asszony szervezésében, ez holnap délután három óra kor kezdődik a LIBE szakbizottsággal közösen a Stockholmi program felülvizsgálatáról. 51 résztvevő lesz jelen, jó lenne, ha közülünk is többen eh, el tudnának erre jönni, és Holnap egyébként elektronikus szavazásra kerül sor, tehát kérem a készülékeiket hozzák magukkal. A jegyzőkönyvek elfogadása a november 6-i és 19-i ülések jegyzőkönyvéről van szó, ha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Négyes napirendi pont. Szeretném üdvözölni Luka igazságügyi és közrendért felelős ciprusi minisztert minisztérium képviselőjét, ő beszámol a ciprusi elnökségről, ezt követően alkalmunk lesz vitát is folytatni, úgyhogy meg is adom neki a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kapok arra, hogy bemutathassam a ciprusi elnökség munkáját az elmúlt fél évben, 2012 második fél évében. A ciprusi elnökség elsősorban arra összpontosított, hogy jobb Európát teremtsünk, hatékonyabb Európát az állampolgárok számára és a szomszédok számára is. Ami az igazságszolgáltatási együttműködést illeti, Először is szeretnék beszámolni a brüsszeli egyes rendelet felülvizsgálatáról. Ez az igazságszolgáltatási együttműködés, polgári jogi ügyekben történő együttműködés alapja. Ez rendelkezik azokról a szabályokról, amelyek a polgári jogi és kereskedelmi jogi ügyekben az együttműködésre vonatkozik, valamint az ítéletek Európa szerte történő végrehajtásáról és elismeréséről. A korábbi elnökségek sikeres munkáját folytattuk, és sikerült lezárnunk a tárgyalásokat az elnökségünk alatt ezen a területen. Egy javaslatot is elfogadtunk a legutóbbi igazságügyi és belügyi tanácsban, a rendelet december 11-én került aláírásra. Az európai ügyekért felelős miniszterhelyettes, illetve Schulz elnök úr részéről. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, különösen Tadjolszewskának, jelentéstevőnek a kiváló közreműködéséért. A ciprusi elnökség ezen kívül a decemberi miniszteri tanácsi ülésre egy általános megközelítést javasolt. A védelmi polgárjogi védelmi ügyekkel kapcsolatos kölcsönös elismerés kapcsán. Ez nagyon fontos kérdés az állampolgárok szempontjából, és ez egy prioritása volt az elnökségünkre. Számos találkozóra került sor munkacsoport szinten, a javaslatok lényege, hogy egy átfogó jogi keretet teremtsünk, annak érdekében, hogy az egyik tagállamban foganatosított védelmi intézkedések vonatkozásában egy kellően gyors és hatékony elismerési rendszer működhessen, és ezek az intézkedések az Európai Unióban szabadon áramolhassanak. Ez volt az utolsó még nyitott kérdés a jogalkotási csomagban, amelynek célja, hogy erősítsük az áldozatok jogait az egész unión belül, és ez kiegészíti a 2011-99-es irányelvet a büntető jog területén. A legutóbbi miniszteri tanács ülésen december 11-én a miniszterek elfogadtak egy általános javaslatot, azzal a célral, hogy az ír elnökség tovább folytatja majd az ezzel kapcsolatos munkát, hogy minél előbb el tudjuk fogadni a megfelelő jogszabályt. És akkor most rátérnék az új jogszabály javaslatra, ez egy komoly kiadási tétel lesz, amelynek célja, hogy a hitelezők elé, előtt lévő különböző akadályokat el tudjuk hárítani a határokon átnyúló beszedésekkel kapcsolatosan. A javaslat lényege, hogy egy új, egységes, önálló európai eljárás szülessen a határokon átnyúló ügyletek kapcsán, és itt nagyon alaposan kidolgozott rendelkezésekre van szükség, ideértve az adósok védelmét szolgáló garanciákat is, és egy európai szintű parancs vagy rendelkezés kialakítására kerülne sor, ami a hitelezők és az adósok jogait illeti. A CIP rusi elnökség meg van győződve arról, hogy ez a gazdasági növekedéshez hozzá fog járulni, ugyanis ezáltal az adósságok jobban érvényesíthetők a határokon átnyúló ügyletekben, és ez nagyon fontos a nehéz gazdasági körülmények között. Éppen ezért külön figyelmet kell szentelnünk ennek a rendelet tervezetnek. Számos találkozóra került sor a munkacsoport keretében, az a bizottsági javaslatának első olvasatát elvégezte a munkacsoport, az új szöveg második vizsgálatára is sor került, és előre haladt az elnökségünk alatt, és lehetőségünk volt arra, hogy a javaslatot az informális tanács ülésen is megvitathassuk júliusban, Nikoziában. Valamint a belügyi igazságügyi miniszterek tanácsának luxemburgi októberi ülésén. Ennek a munkának az eredményeként került elfogadásra a politikai iránymutatás a legutóbbi tanácsülésen decemberben. Az iránymutatás hangsúlyozza, hogy a célkitűzés az, hogy egy egységes európai eljárás szülessen, egy európai szintű parancsra vagy eljárás rendre vonatkozóan, ami a hatékonyságot hivatott szolgálni, tehát ez a végzés ezt a hatékonyságot hivatott szolgálni. És itt megfelelő kompromisszumra van szükség a hitelezők és az adósok jogai között. Véleményünk szerint ez a politikai iránymutatás lehetővé teszi, hogy előre léphessünk ezen a területen a következő időszakban a javaslat kapcsán. A rendeletekre irányuló két javaslat, ami a házassági, vagyon, jogi vitákat illeti, illetve a bejegyzett élettársi közösségek vagyoni vitáját illeti. Ezeken a területeken is előrelépés történt az elnökségünk alatt. Az Európai Bizottsággal párhuzamosan tettünk javaslatot, amely javaslat, a bizottság javaslata márciusra nyúlik vissza. A határkon átnyúló ügyekről van itt elsősorban szó, ami a bejegyzett élettársi közösséget illeti, és mi prioritást adtunk mindkét rendelettervezetnek. A munkacsoport is foglalkozott ezekkel az anyagokkal, és Nikoziában egy egynapos konferenciára került sor októberben. Az egyik előadó az önök jelentés tevője volt, Alexandra Tain. A munkacsoporti üléseken a két rendelettervezetet megvitatták a tagok párhuzamosan és részletekbe menően, és a az átdolgozott szöveg harmadik olvasata is elkészült az elnökségünk alatt. Az ülések során komoly előrelépés történt, a nézetek is számos kérdésben közeledtek egymáshoz, és az a legutóbbi miniszteri tanács ülésen a tagállamok megalapodtak az iránymutatókat illetően, és elfogadták a két tervezetet, ami komoly előrelépést jelentett a jövőben. A két irány, illetve a két útmutató a házassági jogi kérdésekkel kapcsolatosan az ítéletek elismerésére irányul. A javaslat szerint ugyanazok az általános elvek érvényesülnének a jogutódlás esetén is. A munkacsoport megvizsgálja azt, hogy milyen mértékben alkalmazhatók a házastársakra vonatkozó általános útmutatók a bejegyzett élettársi közösségekre vonatkozóan is. Ezen kívül megkezdtük a vitát egy rendelettervezettel kapcsolatosan, ami a az európai szintű adásvételi jogra vonatkozik. A miniszteri tanács döntése, döntésére júliusban került sor, és ez egy különösen jelentős és komoly érdeklődésre számot tartó kérdés. Ennek komoly jogi kihatásai vannak minden érdekelt félre. Az elnökségünk szükségesnek ítélte, hogy kellő időt szenteljünk a különböző javaslatok értékelésére, és a várható eredmények értékelésére. Mindenkinek lehetőséget kívántunk adni, hogy ismertesse álláspontját, és hogy meghallgassunk mindenkit ebben az ügyben. Rátérve a többéves pénzügyi keretre, valamint az igazságszolgáltatási programmal kapcsolatos előirányzatra a tanács egy részben általános megközelítés fogadott el júniusban. Két kérdés kivételével ez minden kérdésre vonatkozott. Egyik ilyen kérdés volt a költségvetési összeg, másrészt pedig a kábítószerrel kapcsolatos igazságszolgáltatási politika. Ami a költségvetési összeget illeti, horizontális tárgyalások folynak, ami pedig a kábítószeres ügyeket, az elnökség jelenleg tárgyal, és úgy döntöttünk, hogy az év végéig meg kell szülessen a megoldás ebben a kérdésben. A Júri és a Libe szakbizottságok jelentéstevőivel folytatott konzultáció alapján úgy tűnik, hogy a álláspontunk igen közel esik egymáshoz számos kérdésben. Így különösen abban, hogy komoly hangsúlyt kell adni a bírák képzésére. A tanács az EP március 14-i határozatára reagálva a bírók képzésének kérdését az egyik legfontosabb célkitűzésként fogalmazta meg. Mindannyian egyetértünk, hogy a bírák képzése egy nagyon fontos eleme az európai igazságszolgáltatási kultúra továbbfejlesztésének, és ezt nem csak a bírákra kell korlátozni, hanem be kell vonni ügyészeket és egyéb jogászokat. És ami a finanszírozást illeti, a bizottságnak, az Európai Bizottságnak mindig értékelnie kell a különböző javaslatokat, mégpedig a rögzített kritériumok alapján. Így többek között az európai hozzáadott érték alapján és ennek mentén is meg kell ítélni a javasolt fellépéseket. Az Európai Parlament és a ciprusi elnökség közötti együttműködés keretében a háromoldalú megbeszélés is megkezdődött, komoly előrelépések történtek, két háromoldalú megbeszélés zajlott, és számos kérdésben sikerült megállapodnunk. Ami az e-justice kérdését illeti, itt is előreléptünk az elnökségünk alatt, így többek között a portál harmadik változata októberben megvalósult, további funkciókkal bővült. Ezen a portálon a következő kérdések szerepelnek. Elsősorban a EGN polgári és kereskedelmi jogi ügyek honlapjáról, az e-justice honlapjára történő migráció, ami a büntetőjogi ügyekben a hasonló migrációt illeti, megállapodás született, hogy az illetékes Európai Bíróság adatállományának az Európai Igazságszolgáltatási Atlaszba történő átvitelére is sor kerül. A kommunikációs stratégiát illetően a célunk az, hogy minél többen látogassák, keressék fel ezt a portált, és egy ezzel kapcsolatos kommunikációs vagy ismertető kampányt tervezünk 2013-ban. Ez vonatkozik a különböző jogi közlönyökre és egyéb anyagokra, valamint különböző stratégiai lépéseket is foganatosítani kell a portálok mind jobb megismertetésére vonatkozóan, szociális platformokon és audiovizuális eszközökkel is kívánjuk reklámozni ezeket a portálokat. Megemlíteném még az Európai Állampolgárok 2013-as évének kérdését. Itt a tárgyalások folynak. A jogalkotási tervezet várhatóan 2013 elején kerül a bizottság asztalára, és nagy érdeklődéssel várjuk az anyagot. A jelenlegi akcióterv az e-justice kapcsán 2008-ban került elfogadásra. Ez 2013 év végén zárul le, tehát jövőre, a jövő évben a folyamatban lévő munka mellett számos egyéb feladatot is el kell végezni, annak érdekében, hogy az új jogalkotási javaslatot ki tudjuk dolgozni, és a 2013 utáni időszakra is elkészülhessen az akcióterv, az új akcióterv. Az egységes szabadalmi ügyek kérdése ugyan nem tartozott a hatáskörömbe, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell említeni azt a munkát, amit az önök szakbizottsága elvégzett, annak érdekében, hogy a javaslat megszülethessen. Szeretnénk Léne úrnak és Baltaszári úrnak a munkáját. Az ő segítségük nélkül ugyanis nem lehetnénk szemtanúi ennek a történelmi pillanatnak. A két rendeletet ma fogadta el a környezetvédelmi miniszterek tanácsa, és várhatóan holnap kerül aláírásra. Tehát úgy gondoljuk, hogy ma, most már csak a ratifikációra van szükség, ami remélhetőleg a terv szerint fog haladni, és jövő február 18-áig befejeződik. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani a nagyon szoros és konstruktív együttműködésért a ciprusi elnökség alatt, aminek révén sikerült elérni a közös célkitűzéseket, nevezetesen az egységes igazságszolgáltatási és biztonsági térség kibontakoztatása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezeket ezt a nagyon jó mérleget, és köszönöm az együttműködést is. Az elmúlt hetekben jó magam és a jelentéskészítők is ott voltunk a brüsszeli rendelet aláírásakor, és ezen a héten aláírtuk a szabadalom rendeletet is, tehát ezek olyan sikerek, amelyekkel valóban büszkelkedhetünk, és ezek igazi mérföldkövet jelentenek, főleg annak tudatában, hogy az az elnökség, amely egy adott év második felében lép fel, az mindig azzal a problémával küzdödik, küzdik, hogy igazából nincs hat hónap, ami rendelkezésre áll, hanem igazából csak három hónapos effektív munkaideje van, és ezen idő alatt nagyon sok mindent elértek, valódi előlépést tudtak elérni. Ezt szeretném megköszönni önnek a szakbizottság nevében is. Szeretném megkérdezni azt, hogy van-e hozzászólási kérelem a miniszter úr eh, ebben eh, Tadeusz? Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! csak is csatlakozhatok ahhoz, ami már elhangzott. Valóban hangsúlyozni kell azt, hogy néhány hónap után valóban büszkén mondhatjuk azt, hogy amit elkezdtünk a parlamenttel, azt be is tudtuk fejezni. Ez köszönhető a jó együttműködésnek, a jó koordinációnak, és ennek köszönhetően nagyon fontos dokumentumokat sikerült elfogadnunk, amelyek fontosak a belső piac működése szempontjából is. Ezt elmondta a miniszter úr is. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó példa volt. Tájn kolléga következik. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani a ciprusi elnökségnek. A két dossziém nagyon sokat haladt előre. Az árukkal kapcsolatos jogok esetében örültem annak, hogy a ciprusi elnökség ennyire nyitott volt, a nem házasság alapú együttési formák kapcsán sikerült előrejutni, a Nikóziai konferencia is fontos volt, és szeretném kiemelni azt, hogy nagy ö, volt, ö, sokat kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehessen kiválasztani a bíróság kapcsolatos bírákat, és a trialógus során is sikerült előre jutnunk. El kell mondjam, hogy igazából én nem váltam ilyen sokat az elnökségtől, hiszen kisországról van szó, de valóban túltettek magukon, főként azokon a területeken, amelyeken én is aktív vagyok. Köszönöm szépen, Wikström asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam, és szeretnék az Alda nevében köszönetet mondani. Mindannyian tudjuk, hogy Ciprus egy nagyon szép kis földközi-tengeri ország, viszont mindannyian az a benyomásunk, hogy Ciprus kicsi, viszont most már az lesz a benyomásunk a soros elnökség után, hogy nem csak, hogy szép és kicsi Ciprus, hanem nagyon fontos ország Európa számára is mivel sikerült eh, elnökségük során ilyen sok mindent elérniük, ez valóban azt jelenti, hogy eh, úttörő jellegűek voltak. Nagyon sokáig vártunk például a szabadalomkérdésének megoldására, ezt is sikerült elérnünk Európa számára. Gondolom, hogy még évtizedek után is láthatjuk majd a ciprusi elnökség lábnyomát, Kicsi ország érdekes és szép, viszont nagyon fontos is európai szempontjából. Ez az, amit meg kell állapítanunk, akkor, amikor az elnökség idejük lejár. Van még egy kérdés, amelyel foglalkoztam. Ez a közös menekültügyi csomag volt, ezt is sikerült lezárnunk, tehát rendkívül sok területen sikerült az elnökségnek valamit elérnie. Tehát ez azt jelenti, hogy hosszasan fogunk még önökre gondolni, és láthatjuk azt, hogy Ciprus valóban nagyon fontos európai ország. Még egyszer szeretnék a magam részéről köszönetet mondani, és jó pihenést kívánok önöknek majd az elnökségek után elnök. Úgy látom, hogy más nem kíván szólni, nem tudom, hogy a miniszter úr kívánna még mindenre válaszolni. Ha igen, akkor tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mi általában bocsátot kérünk azokért a kérdéseket, nem tudtunk megoldani. Tehát eléggé örülök annak, amit hallottam, és meg is vagyok hatódva, hiszen megpróbáltuk elérni azt, amit megígértünk. Kisország vagyunk. És remélhetőleg sikerült élvezniük a ciprusi vendégszeretet is, főként azoknak, akik ellátogattak hozzánk. Közös célkitűzésünk volt. Európa egy olyan terület, amely az igazság, a biztonság területe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon szép beszédet tartott, és kellemes ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánok önnek. Haladjunk tovább a napi rendünkkel, mégpedig most igazából tulajdonképpen igen, mégiscsak hallgassuk meg Ruth Bérend asszony jelentését, tessék. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mivel én vagyok a jelentés készítője a szakbizottságban a személyzeti szabályzatnak, és amikor ezt elvállaltam, akkor azt hittem, hogy ekkor már rég elintézett téma lesz, ebből már egy jogszabály lesz, és ezt itt úgy gondolom, hogy mégiscsak jó, hogy az év végén beszélünk erről a kérdésről, és el kell mondom, mondanom önöknek azt, hogy hol is tartunk most. Nagyon szerettem volna, hogyha valamilyen izgalmas új, dolog, új dologról tudtam volna beszámolni önöknek, a Strasbourg előtti héten találkoztam az jelentéstevőkkel, akik mindig is nagyon kedvesek voltak, viszont a hektikus időkben is állandóan felmerült a kérdés, hogy milyen újdonság van. És mindig azt mondtam, hogy hát túlságosan sok újdonság nincs, van egy kis újdonság azonban most időközben, de szeretném a többi kollégának elmondani röviden azt, hogy hol is tartunk most. Igazából nincsen újdonság a tanács részéről, nincsenek hivatalos beszélgetések a tanács elnökségekkel sem, trialógusok sem zajlottak. A ciprusi elnökség nem kapott tárgyalási mandátumot, mivel a tagállamok a éves pénzügyi programról szóló döntést meg akarták várni. Úgy gondolták, hogy november 22 23-án végre megszületik majd a döntés, és majd utána nagyobb lesz az egyértelműség azzal kapcsolatban, hogy milyen játéktér áll rendelkezésre a többi kérdés szempontjából. Most pedig azt várjuk, hogy február 7-én és 8-án mi fog történni. A következő lépés az lesz, hogy a ciprusi elnökség elnökségének végeztével ma egy jelentést küld a korapernek, egy előrelépé, az előrelépésről szóló jelentés, olyan jelentés, amely nagy különbséget nem mutat a Dán elnökség által elkészített előrelépési jelentéssel szemben. Van néhány kisebb pont, amelyekre már a Dá- amelyekre már a Dánok is gondoltak, viszont még nem egyértelmű az, hogy milyen fajta többségek léteznek. Például a szerződéses munkatársakkal kapcsolatban, van néhány dolog a módszerrel kapcsolatban, hogyan kell kiszámolni az adott kérdéseket, eh, hogyan lehet maximálisan kiszámolni ezeket a pontokat, és van egy elég szép pont a ciprusi eh, elnökség jelentésében, ezt fel is eh, olvasnám eredetiben, ez a nyugdíjakról szól, a korhatárt javasoltak, amit a bizottság javasolt, az rendben is van, viszont, és most akkor ezt felolvasom angolul, ugyanakkor a nyugdíjkorhatár, illetve a várható élettartam közötti kapcsolatot biztosítani kell, akkor, hogyha meg akarják szüntetni, akkor a nyugdíjazást. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a várható élettartamot szeretnék összekötni a nyugdíjkorhatárral. Ezt az eléggé fantáziadús ötletnek tartom, és kíváncsiak, hogyan tudnak így foglalkozni, hogyan tudnak így munkáikat elérni a tagállamok. 5%-os munkaerőcsökkentést szeretnének elérni, ez lenne a minimum a csökkentések területén. Valószínűleg a soros elnökség jelentését 20-án fogadják el, tehát pár nap múlva. Ezt a jelentést igazából csak tudomásul lehet venni, és ez igazából fel leírja azt, hogy milyen az általános vélekedés, hogyan vélekedik jelenleg a tanács. Igazából ez nem tartalmaz tárgyalási mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem jutottunk tovább, mint ahol voltunk 8 hónappal ezelőtt ahogy mondtam, 7-én, 8-án februárban fognak erről tárgyalni. Február 11-én az ír Salas Jánosnak lesz egy munkacsoporti ülése, és függetlenül attól, mi fog történni, meg fog történni a trialógus ülés is, remélhetőleg. Mindannyian tudjuk a szabályzatokat, már régóta tudjuk azt is, hogy a, a személyzeti szabályzat egy része már így is érvényben van, például 2012-ig a fizetéssel kapcsolatos számolás, illetve az úgynevezett külön adó is. Tudjuk, hogy ez a két tényező benne van a jogszabályban, és az ez év végén le fog járni, vagyis január 1-től kezdve nem lesz már módszer a 2013-as évre, amíg nem születik meg az új jogszabály, és ez azt jelenti, hogy január 1-től nem lesz szolidaritási adó sem. Maros Efkovics biztos úr, az illetékes biztos, november 30-án Schulz elnök úrnak, a parlamentünk elnökének, illetve a ciprusi elnökség illetékesének Mavrojánis úrnak is levelet írt, és a korepát és a tanácsot arra szólította fel, hogy hosszabbítsa meg a módszer eh, hatáját, illetve az a special levé a szolidaritási adó eh, hosszát egészen egy évvel, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen azt, hogy januárban ne következzen be egy automatikus eh, fizetés emelkedés, amiatt, hogy jogilag nem lesz levonható majd a szolidaritási adó. A koreper két héttel ezelőtti ülésén foglalkozott ezzel, tehát a Strasbourg előtti csütörtökön foglalkozott a koreper ezzel, és különböző viták után reggeltől kezdve, a reggelitől a vacsoráig különböző elképzeléseik voltak. Úgy gondolták, hogy meg lehetne ugye hosszabbítani a szolidatási adót, viszont a módszert nem lehet meghosszabbítani. Hát őszintén szólva, ez annyira gyerekes, hogy ez azt jelenteni, hogy április-májusban lenne a jogszabály, és akkor júliustól számolnák a, a módszer alapján a, a, a fizetéseket, hogy ez annyira gyerekes, hogy igazából ez a szintünk alatt van, de hát erről is jelentenem kell. Ezen kívül az a helyzet is előállt, hogy a tagállamok esetében nem volt minősített többség, a módszer meghosszabbítására, illetve a különadó meghosszabbítására. Belgium és Luxemburg hallott volna a módszert meghosszabbítani, viszont az Egyesült Királyság nem akarta ezt. Valószínűleg tudták, hogy hogyan működik ez, de igazából csak szerették volna bonyolítani ezt a dolgot. Ahogy az újságírók mondják, jól értesült körökből, nem csak én, hanem mások is hallották azt, hogy vannak olyan fővárosok, amelyek eh, nem tartják olyan rossznak a sajtóvisszhangot, amely arról szól, hogy 5,5%-kal több fizetést fognak kapni az alkalmazottak, de ez nem vezetett ahhoz azonban, hogy hozzá, hoz, ho, jóváhagyásukat adták volna. Nagyon bonyolultan, nagyon gyorsan kellett volna eljárnunk, trialógust kellett volna lefolytatnunk, nagyon rövid idő alatt kellett volna döntenünk Strasbourgban. Készek is lettünk volna erre, de nem volt erre többség, tehát ezt letették az asztalról. Ezen kívül azt is hallottuk a bizottság részéről, és legalább a bizottság betartja a jogszabályokat ők az éves indexálást minden nyugdíja, mint pedig a fizetések esetében a adott módszerek alapján ezt elvégezték. ehhez van is egy jogszabály. Viszont itt sem volt erre sem minősített többség. Belgiumon és Luxemburgon kívül egyetlen egy tagállam se támogatta ezt, egyetlen egy esetben sem és egyébként pedig hat-hét közép méretű ország ellenezte ezt, tehát a többség ellenezte ezt, nem jött létre a minősített többség. Ezzel kapcsolatban mind jelentéskészítőként, mind pedig személyesen kiadtam egy sajtóközleményt mindkét ponttal kapcsolatban, főként azzal kapcsolatban, hogy a koraperem volt képes arra, hogy meghosszabbítják a szortási adót. Ezzel kapcsolatban is kiadtam egy sajtóközleményt jelentéskészítőként, és kritizáltam a tagállamok tehetetlenségét, hogy nem tudják belátni azt, hogy mire is lenne szükség. Arra azt is kritizáltam, hogy a tanács nem képes az évenként előírt indexálást a, sem a nyugdíjak esetében, hiszen tudjuk, hogy hogyan állnak a nyugdíj alapok az Európai Unióban, sem pedig a fizetések, illetve a módszert esetében nem képesek ezt elvégezni, pedig ezt a jogszabályok előírják. Jelenleg épp egy közleményen dolgozok Bárdeszári kollégámmal együtt az Európai Parlament részére, hiszen egyetemben láthatjuk, hogy a tanács csődöt mondat nem tudja felismerni az érvényben lévő jogszabályokat, és ez ahhoz fog vezetni, hogy az Európai Bíróságnak kell majd az indexálásról döntenie, és remélem, hogy a tagállamok jobban betartják a jogszabályokat, mint itt Brüsszelben, de az urak, hogyha Brüsszelbe utaznak, és bárhogy is utazzanak, akkor azt láthatjuk állandóan, másképp forgatják a köppenyüket. Aber das hat unsere Tage und Wochen in den letzten... Az elmúlt hónapokban ez töltöttek ki a napjainkat, bilaterálisan láthattuk azt, hogy mi történt. Itt vannak körünkben a bizottság képviselői is, a, a igazgató helyettes, a kollégák is tudják első kézből mi a helyzet, és most már önök is tudják, hogy hogyan néz ki a helyzet. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Lichtenberger asszony, először is egyetértek eh, teljes mértékben a kolléganővel. A helyzet, ahogy eh, leírta valóban ez a tanácsban. Ezt most már lassan egyszerűen nem tűrhetjük el, hogy a tanács különböző módszerekkel megpróbálja az Európai Parlament álláspontját gyengíteni, akár még ön módon is, ha úgy tetszik tehát a brüsszeli gonoszok és a nemzeti fővárosokban ülő jó emberek eh, egymással szembeni kijátszása. Itt eh, Európában nagyon kevesen vannak, eh, akik egyáltalán kiismerik magukat az európai intézmények között, és gyakorlatilag egyöntetűen vádolják, vagy elítélik az EU-t, mint olyat, és gyakorlatilag a kommunikációban is ez jelenik meg. Én meglehetősen problematikusnak tartom, hogy ez nem első alkalommal fordul elő. Ez már számos más dossziéval kapcsolatban is előfordult, és itt most különösen szomorú a helyzet, hiszen itt arról van szó, hogy egyes tagállamok a saját vitájukat próbálják importálni. Mi szavaztunk, és a frakcióm nevében előadtam a mi javaslatainkat, nevezetesen, hogy a szolidaritási adót tegyük progresszívé, erről is vitatkoztunk, hogy esetleg a nyugdíjak túl magasak, nem tudom, hogy jó, milyen jogi lehetőségek vannak, hogy egyfajta jogosági szintet bevezetünk, egy legality levelt, szakértőkkel is konzultáltunk, és itt végül is az az álláspont alakult ki, hogy egy fix összegről beszéljünk, ha valaki Brüsszelben élt és dolgozott, akkor egy ilyen fix összegű nyugdíjat kapjon. Én a bérezéssel kapcsolatos transzparencia jegyében szerintem külön kéne választani, hogy mi a fizetés, és mi a, ez a bizonyos szolidaritási adó. Én itt elsősorban amiatt vagyok dühös, ahogy a politika, ahogy a tanács politizál, ami igen káros lehet. Ugyanis mi nem tudunk úgy kommunikálni az egyes fővárosokban, mint ahogy néhány felelős személy ezt jelenleg teszi. Úgyhogy szerintem ez az anyag megint csak rávilágít egyértelműen ezekre a problémákra, Tájn kolléga én is csak támogatni tudom, amit Lichtenberger asszony elmondott, akik már évek óta itt dolgoznak Brüsszelben, nyilvánvalóan másképp látják a helyzetet. Roth Berend asszony itt meglehetősen ironikusan említette a nyugdíjkorhatár és a várható élettartam közötti kapcsolatot, amit néhányan felvetettek. Tehát a várható élettartam és a nyugdíjkorhatár között. Én megpróbáltam egy jelentést előterjeszteni az egységes nyugdíjkorhatára vonatkozóan, sajnos ezt nem szavazta meg a parlament, de én emlékszem, hogy akkor egy miniszter azt mondta, hogy ha 67 évet szabjuk meg korhatárnak, akkor vannak, lehetnek olyan tagállamok, ahol nem lennének nyugdíjasok, mert ez a várható élettartammal egybe esik. Most nem tudom már, hogy ez Szlovákia vagy Szlovénia esetében volt, lényeg az, hogy ez egy kelet-közép-európai ország volt. Én időközben megvizsgáltam, és valóban ez a helyzet, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy az év elején Németországban elértük azt a helyzetet, hogy a korábbi NDK-s állampolgárok várható élettartama elérte a nyugati ország részben élőkét, és így természetesen logikusnak tűnhet, hogy a támogatás nem egyelő az egyes tagállamokban. Tehát nem tartom teljesen illogikusnak, hogy a fenntartással élő tagállamok azzal érvelnek, hogy nincs értelme kitolni a nyugdíjkorhatárt, ha azt nem is élik meg az emberek. Lenne egy kérdésem is. Ugyan már szavaztunk, de én emlékszem, hogy a bizottság egy plusz kategóriát javasolt a titkárok esetében. Nem tudom, hogy a tanácsban folytatták-e a munkát ezzel kapcsolatosan, erről is érdekes lenne hallani. Elnök úr, akkor majd még megadom a szót. Én is jelentkeztem, ugyanis szerintem teljesen e, egyértelművé kell tenni, hogy amikor az 5,5%-os emelésről beszélünk, akkor itt egyértelműen a tanács e, viseli a felelősséget, illetve azok a tagállamok, e, amelyek nem hagyták jóvá a Cefkovics úr által javasolt eh, hosszabbítást. És eh, a bulvár sajtót eh, is felhasználták arra, hogy Európát szapulják. Tehát ez a helyzet, és ezt is le kell szögeznünk. Azt is le kell továbbá szögeznünk, hogy az Európai Bíróság második ítéletére is várunk, ami a bérek kiigaztását illeti. Most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy harmadik alkalommal is erre majd sor kell kerüljön, mert itt egész egyszerűen kimondva egy jogsértésről van szó, ami például a, abban az országban, ahol én jövök, büntetendő. A bíróság teljes mértékben tisztázta a kérdést, és akkor a, a tagállamoknak és a tanácsban ülő jogalkotóknak is ezt figyelembe kell venniük. Ez még arra az időre nyúlik vissza, amikor nem volt együtt döntés, és akkor a tanács egyhangulag döntött most pedig megpróbálják a nyilvánosság előtt megfordítani a kérdést. Az a benyomásom, hogy az elmúlt hónapokban folytatott beszélgetések a tagállamokban, és a, konkrétan az én országomban is, egy gyakorlatilag nagyon gyerekes ügyjel foglalkozunk, Egyesek azon a véleményen vannak, hogy a brüsszeliek úgyis jól meg vannak fizetve, és a nemzeti, akár közigazgatásban dolgozók pedig nem. És ebben gyakorlatilag semmi szerepe nincs annak, hogy itt milyen emelésekre került sor az egyes tagállamokban a módszer szerinti kiigazítással ugyanis nagyon esetekben a fizetések már eleve alacsonyabbak voltak. Tehát én nem tudom, hogy ebben az ügyben most dönteni tudunk-e, és ez nagyon sajnálatos. A tanács hat hónapja gyakorlatilag készenléti állapotban van. Mi megszavaztuk az álláspontunkat, megvan a mandátum, és egy millimétert sem jutottunk előbbre, mert a tanács blokkolja a kérdést. Tain asszony kérdésére válaszul egyszerűen semmi nem történt. A tanács még csak nem is beszélt erről az ügyről annak érdekében, hogy egy konkrét mandátum szülessen. És ezt mindig is összevonják a többéves pénzügyi keret kérdésével. És ha arra törekszenek, hogy ezt megpróbálják manipulálni, akkor azt hiszem, hogy komolyan tévednek fontos, hogy észszerű megoldás szülessen, számos javaslat létezik, és időarányos kiigazításról is szól, de itt nem az MFF összefüggésében kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, ez semmiféleképpen nem elfogadható. Tehát ez lett volna részemről a megjegyzés, és akkor a jelentéstevő asszonynak visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Én maximálisan szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire hihetetlen, hogy a jogalkotás keretében van egy meghatározott módszer, és más rendeletekkel kapcsolatosan is előfordul, 2003-ban, 4-ben született a döntés, 2005-ben lépett hatályba ez a rendelet, most pedig mindenki úgy tesz, mintha semmi közük nem lenne hozzá. A régi tagállamok elfelejtették, az új tagállamok pedig úgy viselkednek, mintha rájuk ez nem vonatkozna, és azt tesznek, amit akarnak. És amikor a bér kiigazításokról beszélünk, a módszer a jogilag elfogadható számításra vonatkozik. Van egy kosár, és 2012-ben 4,3%-os bér százalékos béremelésről van szó Belgiumban 5, egész valamennyi, szintén 5 százalékot meghaladó Luxemburgban, és ez Franciaországban 1,7, Olaszországban 0, Hollandiában 0,4 és mínusz 3 százalék Spanyolországban. Tehát így jön ki az 1,7 százalék. És mint ahogy az elnök úr is említette, itt gyakorlatilag egyfajta ö, irigységi komplexusról van szó. És mint ahogy a vitában elhangzott, itt a tanács megtakarításokra törekszik, erről nem kívánok szólni, valóban takarékoskodnunk kell. Ami pedig a nyugdíjkorhatár és a várható élettartam összekapcsolását illeti, ezt gyakorlatilag minden évben módosíthatnánk, ha újra számítják az várható élettartamot, akkor ahhoz igazítják minden évben a nyugdíjkorhatárakat? És milyen feltételek határozzák meg azt, hogy hogy mehet valaki nyugdíjba, és a többi, ez nevetséges. Ami pedig a külföldi munkavállalók kedvezményét vagy támogatását illeti. természetesen meg lehet gondolni, hogy mi ez a kedvezmény. De ha figyelembe veszük, hogy valaki tíz évig egy adott pozícióban dolgozik, tehát pusztán amiatt költözött ide, hogy munkát végezzen, akkor egész pontosan meg kell határozni, hogy mi lett volna az alternatíva. Tehát ha külföldön vállal munkát valaki, akkor megkapja ezt a külföldi támogatást. Két dolgot kell itt fontolóra venni. A munkavállalás életkora 25 és, 20, és 35 év közé esik. Itt 16 kal emelkedik ebben az, 16 százalék ez a kedvezmény. A jók valóban ezt megszolgálják. Ha nem látják ennek a lehetőségét, akkor egyszerűen átmennek a magánszektorba. Akik kevésbé jók, azok itt maradnak az intézményeknél. Valóban ezt akarjuk? A másik kérdés, és kérem, hogy a diplomáciai szolgálattal is konzultáljunk. Természetesen ott nagy a külföldi munkavállalók aránya, és itt akár 5 évet Afrikában, vagy 4 évet Brüsszelben, 3 évet Mexikóban szolgált, a Koreper nem tett erre vonatkozóan javaslatot. Akkor az összes tagállamot tagállam esetében tagállamot megrövidítjük, akik ilyen munkavállalókat alkalmaznak, mert akkor egyébként nem lesz képviseletünk. Tehát ez megint csak egy ilyen irigységi komplexum, amit, amiről szerintem nem kell vitát nyitni. Nekem ahhoz fűződik érdekem, hogy a legjobb munkavállalókat tartsuk meg, vegyük fel, és tudjuk, hogy mit várhatunk el tőlük, és el kell kerülnünk ezt az eláramlást, elszivárgást. Tehát én mindenféleképpen ellenzem a külföldi munkavállalók kedvezményét. Meg kéne vizsgálni a szolidaritási adót is. A tagállamok egyszerűen kinevetik ezt, ez azt jelenti, hogy további három-öt hónapig még kapnák. Itt nem szabad, hogy mi az ezzel kapcsolatos kialakult populizmus támogassuk. Teljesen igaza van. A cél helyes. A szolidaritási adó egy segédeszköz, abból a szempontból, hogy ellene menjünk az esetleges rossz hangulatnak. Tehát eléggé eldurvult itt a helyzet, és itt magunk közt szólva, az is elképzelhető, hogy a szolidaritási adó is módosul. Természetesen ez is elképzelhető, elképzelhető, hogy a szolidaritási adót 16-ig módosítjuk, de akkor mi lesz helyette? vagy mit kapunk ennek ellenében. Egyet azonban nem támogatok, elnézést, nem, neked személy szerint mondom, Éva, tehát azt nem fogadom el, hogy a nyugdíjakat lefaragjuk. A bizottság biztos, hogy pontosan ismeri a számadatokat, én nem minden pontos részletet ismerek, de itt egy pontos százalékról van szó. Tehát itt először is a módszer határozza meg a nyugdíjakat, az indexálás, és hogy ez 6 vagy 8 százalékkal csökkenne a nyugdíj, ez elfogadhatatlan. Független attól, hogy hol dolgozott korábban a nyugdíjas. Lehetőséget kell adni, hogy meg tudjon élni a nyugdíjából ha a megtakarítási lehetőségről beszélünk, akkor számos egyéb dolog is szóba, szóba kerülhet. Például a fordítások területén nem kellene minden apró anyagot az összes nyelvre lefordítani. És itt a leghangosabbak a tagállamok, például Hollandia vagy mások. Ha megnézzük az Európai Unió népességét, illetve a népességi arányukat, akkor szerintem nem kéne mindent hollandra vagy dánra lefordítani. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy szükség van a megtakarításokra, de szerintem ezt objektív módon kellene megközelítenünk. Azt kellene először megvizsgálni, hogy az administratív költségekben, az épületeken, a személyzeti kiadásokban vagy létszámban megtakarítani, de azt nem tudom elfogadni, hogy a tanács itt most a az idegen nyelveket nem kellőképpen beszélő, vagy nem kellően felkészült munkavállalók irányában tolná a rendszert. Olyanok irányába, akiknek az átlag felkészültsége az átlag alatti és akkor úgy gondolják, hogy ezen az alapon tárgyalhatnak velünk, ami szakmailag nem megalapozott. Szerintem korrekt megközelítése van szükség, és azt kellene megvizsgálni, hogy az administratív kiadásokban hol tudunk megtakarítani. Ha a tanács a számokkal zsonglőrködik, ezt a britek különösen szívesen teszik, ez számomra nem jelent probléma, hogyha a strukturális alapok nem három hónapra, vagy tizenkét hónapra hagyják jóvá. Mi nem vagyunk erre rá utalva, vagy Franciaország sem, hogy gyorsan hozzájusson, akkor miért nem lehet a személyzeti kiadásokon megspórolni? Itt az okozati összefüggéseket kell megvizsgálni. Én nagyon hálás lennék tehát, hogyha az ilyen okozati összefüggéseket állítanánk előtérbe, hogyha rámutatnánk arra, hogy a nem megfelelően felkészült munkavállalók, vagy a sűrűn rotáló változások milyen következményekkel járhatnak. Tehát ezt mi nem tudjuk többséggel támogatni az ilyen hozzáállást. Köszönöm szépen, más nem kívánt szólni ehhez a bizottság. Kíván szólni, tessék. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Bizottság aggódik a hosszú késlekedés miatt. Ez instabilitást okoz az alkalmazottak körében, és éppen ezért az intézmények működésében is. Egy éve tettük le a javaslatot az asztalra. Rod Berend asszony jelentését önök 8 hónappal ezelőtt fogadták el. Tehát szerintünk éppen ideje van annak, hogy beinduljanak a trilógusok, minél gyorsabban, rövid határidővel, mert az intézmények működését is veszélyezteti ez a helyzet háromból ketten készenléti módon vannak, hát eh, megnézzük, hogy meddig kell majd még várnunk. Nos, akkor ennyi volt ez a napi rendi pont, következik eh, a tematikus eh, főigazgatóság bemutatója. Ki kívánok közül először szólni? Tessék, Kramer asszony, vagy Veroy úr? Kit kezd?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 Technik scheint soweit zu sein. Úgy tűnik, hogy a technika működik, bár én nem látok itt semmit. Önöké a szó, tessék, Remer asszony. No. gewoon maar beginnen? Ja? <clears throat> Dank u wel, voorzitter, voor de mogelijkheid. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy bemutathassuk a tanulmányunkat. Wij in uw opdracht hebben verricht samen met... Uh... Ezt a tanulmányt öt uh, holland szakértővel, illetve hat uh, más EU tagállamban származó szakértővel hoztuk létre. Ez egy nemzetközi együttműködés volt az EU-n belül erre törekedtünk, annak érdekében, hogy a projekt a lehető legszínesebb körül legyen, és a lehető legtöbb ajánlást kaphassuk. Az európai magánjog szabályai akkor fontosak, hogyha nemzetközi dimenziókról van szó, nemzetközi szerződésekről van szó, vagy nemzetközi házasodásról, vállásról van szó, a nemzetközi jogot nemzeti szinten szabályozzák, és bizonyos mértékben nemzetközi szerződések által is, mint például a Nemzetközi Magánjog Hágai Konferenciája által. Az Amsterdami Szerződés óta, 99 óta, amely ugye életben van, az EU-nak széleskörű illetékessége van a nemzetközi magánjog területén. Az elmúlt 12 évben széleskörű szabályozás jött létre, nagyon sok helyzetet ez már megold. Ugyanakkor ezek az eszközök nem tudnak minden nemzetközi helyzetre kiterjedni, vannak hiányosságok, és a megbízásunk az volt a tanulmány során, hogy vizsgáljuk azt meg, hogy a jelenlegi jogszabályozásban hol vannak a hiányosságok, és milyen fajta kiigazításra lehetne szükség. Ezen kívül megvizsgáltuk azt is, hogy milyen mértékben lehetséges a különböző eszközöket, amelyekkel most már rendelkezünk, sokkal koherensebb, strukturáltabb módon jogszabályok keretén belül felhasználni. Például lehetne egy nemzetközi jogról szóló, nem, nemzetközi magánjogról szóló európai törvénykövet létrehozni. Három területet vizsgáltunk meg, a nemzetközi illetékességi köröt, alkalmazandó jogot, illetve az elismerést és végrehajtást. Számos további kérdést is megvizsgáltunk, például, de ezen kívül a különböző dokumentumok megvizsgálását figyelmen kívül. Het A nemzetközi magánjog, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, nagyon technikai területet tartalmaz, és nagyon fontos az EU politika, illetve az EU állampolgárok számára. A nemzetközi magánjogi szabályozások nagyon fontosak ahhoz, hogy jól működhessen a belső piac, például azáltal, hogy segítsük a nemzetközi kereskedelmet, ehhez nagyon fontosak a nemzetközi magánjogi szabályok. Ez támogatja ezen kívül azt is, hogy a személyek szabadon mozoghassanak, illetve a vállalatok is szabadon mozoghassanak az Európai Unión belül. Nagyon fontosak ezek a szabályok ahhoz, hogy erősíteni lehessen az európai jogi térséget, ezért a nemzetközi illetékesség kérdése nagyon fontos a nemzetközi illetésség szétosztása szempontjából az Európai Unión belül, illetve az Európai Unió joga szempontjából. Az egyforma szabályok, az alkalmazandó szabályok nagyon fontosak, hiszen ezekkel lehet elérni azt, hogy minden EU jog, minden EU bíró ugyanazokat a szabályokat alkalmazza. Ezzel lehet garantálni azt, hogy minden EU bíró ugyanazt a nemzeti anyagi jogot, vagyoni jogot alkalmazza. Nagyon fontos ez az európai jogi térség szempontjából, hiszen garantálni lehet azt, hogy egy jogi dokumentumot, amit egy országban hoztak létre, azt egy másik EU tagállamban is elfogadják, és hogy az egy országban hozott ítéletet egy másik tagállamban is elfogadják és végrehajtsák. Ezek a szabályok nagyon fontosak az állampolgárok, mind magánszemélyek, mind pedig jogi személyek szempontjából, illetve az európai állampolgárság szempontjából is, ha bár a nemzetközi vagyon, nemzetközi magánjogot nagy mértékben már sikerült így harmonizálni. Nagyon fontos mindez a nemzeti bírók számára is, hiszen nekik kell alkalmazniuk ezeket a jogszabályokat, de ugyanígy fontos ez az ügyvédek, jegyzők vagy anyakönyvi alkalmazottak szempontjából is. Például, hogyha két tagállamból származó két vállalat van, amelyek szerződést hoznak létre, azok számára nagyon fontos az, hogyha érdekellentét alakul ki, akkor tudhassák, hogy hova kell fordulniuk. Például a fogyasztók is, akik szolgáltatásokat vesznek igénybe más tagállamokban, vagy vásárolnak más tagállamokban, interneten keresztül például, számukra is fontos az, hogy ezek a jogszabályok az Európai Unióban jól legyenek szabályozva. A másik jó példa erre az, hogy mi történik akkor, hogyha a személyiségi jogokat sértenek az Európai Unión belül. Ennek kapcsán is nagyon fontos az, hogy az európai bírók megfelelő módon tudjanak fellépni, és a megfelelő jogot tudják alkalmazni, és a döntések, amelyek értelmében az egyik szabálysértés nem, történ, nem minősül annak, akkor ezt elismerik a másik tagállamban is. Végezetül a nemzetközi magánjog nagyon fontos a személyek személyi státuszával kapcsolatban is. Attól kezdve, hogy megszületünk, és egyfajta nevet kapunk az egyik EU tagállamban, ez általában mindig az apa neve, más országban ez lehet, az megválaszthatják a szülők, hogy az anya vezeték nevet adják, vagy az apáit, más tagállamban pedig kombinálják a férfi és a nő vezeték nevét, tehát itt is jó az, hogyha egyfajta egységesség jön létre, amelyek értelmében el lehet ismerni a jogaikat. Egész életünkön át, tehát a házasságtól, a vállásig, a gyermekek születésére nagyon jó az, hogyha ezek kérdések szabályozva vannak, és az annál is fontosabb, hiszen egyre mobilisabbak az emberek, egyik országból a másikba költöznek, és ezért fontos az, hogy jogokat elismerjék megvizsgáltuk azt, hogy milyen a jelenlegi keret, milyen szabályok állnak fent. 13 rendelet tartozik ide, két irányelv. Ezen kívül vannak javaslatok is, kiegészítések is, és vannak esetes, esetlegi irányelvek, szabályozások is, például a fogyasztók területén arra jutottunk, hogy ezek a szabályok és ezek az illetékességi körök az Európai Unió szempontjából eléggé szélesek ezen a területen, de vannak bizonyos hiányosságok a jogszabályozásban, illetve amiatt is, hogy külön szabályozások vannak bizonyos területeken, például a vállások, a gyerektartás területén vannak olyan szabályok, amelyek megkettőződnek, például bizonyos különböző eszközökben fordulnak ezek elő, ami extra jogakotáshoz vezet. Nagyon fontos felismerni azt, hogy ha bár az Európai Unió illetékességi köre a teljes nemzetközi jogot lefedi, mégis a családi jog területén vannak korlátozások, és itt pedig egy hangúságra lenne szükség. Ezt láthatjuk a múltban a vállásra vonatkozó kiegészítő szabályozások alapján, hogy ez az egyhangúság nem jött létre, és ezzel, a, ezzel is el kell gondolkodni. Amikor azonosítani akarjuk a hiányosságot a jelenlegi jogszabályozásban, akkor a már meglévő eszközök alkalmazási körét vizsgáltuk meg, és egy rendszerszerű elemzést végeztünk el általános elvek alapján, amelyek léteznek a nemzetközi magájogban, megvizsgáltuk a nemzeti jogszabályokat is, és három fajta hiányosságot fedeztünk fel. Először is egy részük ezeknek a szabályozási területi elkülönítésébe fakadnak, például a Brüsszel egy, egy bizonyos területre vonatkozott, ezen kívül vannak bizonyos anyagi kizárások, vannak olyan területek, ahol a nemzetközi szerződések érvényesek, és vannak olyan területek, ahol nem tudtak kompromisszumra jutni végezetül, és ez volt a legfontosabb pontunk a rendszerszerű vagy szisztematikus felfedezése a hiányosságoknak. Itt bizonyos témák tartoznak ide, amelyeket egyáltalán nem szabályoztak még EU szinten. Ezek a nagyon fontos hiányosságok a vagyoni jog területén, az áru jog területén, a biztosítások területén találhatóak. Ez nagyon fontosak a nemzetközi kereskedelem szempontjából, az ügynökségek szempontjából, illetve a képviseleti jog szempontjából tapasztalható ez, illetve a vállalatok területén. Ezen kívül a békéltetést sem tudják EU szinten szabályozni még, pedig világszinten ez már létezik. Az elmúlt években nagyon sokat beszélnek a kollektív jogorvaslatról, a kollektív fellépésről, ez is nagyon fontos eszköz lehet, ahol az Európai Uniónak még előre kellene haladnia. A családjog területén a következő hiányosságokat tártuk fel a házasság területén, Például itt az alkalmazandó jogról van szó a házasok esetében, illetve a házasok elismeri esetében a regisztrált ö, ö, élettársi kapcsolat, van, ahol ez létezik, valahol ez nem létezik, a jogokkal kapcsolatos, a nevekkel kapcsolatos jogok, a természetes személyek esetében az, adopt, az adoptálást sem szabályozzák, a származási jogot, hogy a gyerekek honnan származnak. a felnőtt tek védelme, ez sincs szabályozva európai védelmen, és ennek kihatása lehet a szabad mozgásra az Európai Unión belül. Fontos számunkra az, hogy néhány ezen területen van már bizonyos fajta előírás a hágai konferencia által, és ezért nagyon fontos az, hogy itt együttműködjenek ezzel a nem, nemzetközi magánjoggal foglalkozó hágai konferenciával, például a gyermektartás tekintetében. A nevekhez kötődő szabályok, a természetes személyekhez kötődő szabályok esetében az EU bíróság nagyon fontos, és ami az EU állampolgárságot illet, illetve a jogi személyek szabad mozgását, illetően itt van más szabályozás, viszont nem koncentrálnak a nemzetközi magányok aspektusaira tehát nincs igazából szisztematikusan szabályozva ez az Európai Unió részéről. Nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogyha szeretnénk ezeket a hiányosságokat megszüntetni, vagy szeretnénk a nemzetközi magánjogról egy európai ö, törvénykönyvet létrehozni, akkor meg kell vizsgálnunk, akik itt az érintettek. Egyrésztről az európai állampolgárok, természetesen vagy magánszem, vagy jogi személyként, de ugyanígy érintettek az EU-ban gyakorló jogászok, ügyvédek, és a számukra kell létrehozni egy megfelelő nemzetközi magánjogot az Európai Unión belül. Mivel az EU-nak széles illetékességi köre van, nagyon fontos szerepet játszik itt az EU jogalkotó, tehát itt egy kicsit hasonlít a Hágai konferenciázó szerepéhez. Két lehetőség kínálkozik, vagy fokozatos harmonizációt hoznak létre, és így töltik ki a hiányosságokat, vagy pedig egy strukturáltabb jogalkotást alkalmaznak, és létrehoznak egy nemzetközi magányokról szóló európai törvénykönyvet. Koncentrálni kell arra is, hogy vannak korlátozások a családjog területén, itt vannak a, itt található a legtöbb hiányosság, viszont itt egyhangúságra van szükség elviekben. Ami lehetséges, az az, hogy a szorosabb együttműködés lehetőségét használják a családjog területén és a vállások területén, amelyet a római hármas szabályoz. Bár, bár itt azt láttuk, hogy itt fennáll a veszélye annak, hogy ezáltal sokkal nagyobb lesz a felaprózódás az Európai Unión belül, egy kétsebességes Európa fog létrejönni, és a kérdés az az, hogy ez kívánatos-e, ezzel elérjük-e azt, amit szeretnénk elérni az Európai Unión belül. Tehát ez csak egy végső mencsvár lehet. Volt még egy kérdés, amit elénk tártak, hogy lehetséges-e az, hogy bizonyos időkereten belül a nemzetközi magányjog európai törvénykönyvét létrehozni. Itt vannak, elő, vannak előnyök, amiket láthattunk, ezt megmutattuk a külföldi szakértőinkkel is, ez egy olyan eszköz lehetne, hogy ezáltal kisebb lenne a felaprózódás a többi eszközzel, egyfajta kodifikáció jönne létre polgári jogi értelemben, és ez szisztematikusabb lenne, nagyobb lenne az átláthatósága a jogszabályoknak, és könnyebb lenne hozzájutni úgymond a jogszabályokhoz, Másrésztről viszont a külföldi szakértőkkel azt is láttuk, hogy az Európai Unión belül nincs ugyanaz a koncepció a törvénykönyvet illetően. Például a common law országokon belül az Európai Unióban ők nem ugyanazt értek a e, polgári törvénykönyv alatt, és e, az európai e, unión belül csak a kodifikációnak és más a konnotációja, amivel számolnunk kell. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy ugyanarról beszélünk-e. Arra jutottunk, hogy néhány EU eh, e tagállamban már eh, szakértői szinten is beszélnek arról, hogy lenne egy európai polgári törvénykönyv, például eh, Franciaországban, Németországban, de számos más tagállamban még nem tartanak itt, nem csak, hogy nem szakértői szinten, de a nemzeti hatóságok sem foglalkoznak ezzel. Arra is figyelnünk kell, hogy az általános koncepciók a nemzetközi magányjoggal kapcsolatban, például a, külf, a, a ezeket még nem szabályozzák, például a közrendel kapcsolatban, ezek nincsenek még kikristályosodva európai szinten. Vannak specifikus szabályok, amelyek még nem világosak, és úgy gondolom, hogy először ezeket kell megoldani, mielőtt még egy törvénykönyvben gondolkodhatnánk. A családi jog területén, az anyagi jog bizonyos területen, itt csak a regisztrált élettársi kapcsolatot nevezem meg, itt is óriási különbségek vannak, és tovább kell itt haladnunk, mielőtt még egy európai törvénykönyvet elérhetnénk. És lezárva a beszédemet, mire jutottunk, úgy gondoljuk, hogy mindenképpen arra kell törekedni hosszú távon, hogy sikerüljön betölteni, megszüntetni ezeket a hiányosságokat, viszont itt egy fokozatos harmonizációra kell koncentrálni különböző eszközökkel, ezt lehetne tenni középtávon, hosszú távon, tehát 15 év múlva lehetne a jogszabályok konszolidációjára gondolni, és Ekkor lehetne ezeket egy európai törvénykönyvé összefogni, ami a nemzetközi magányokról szólna. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kíván kiegészítésképpen még szólni? Nem, nem, nem, teljes mértékben támogatom, amit a kollégám elmondott. Köszönöm szépen, akkor viszont a kollégákhoz fordulok, vannak-e kérdések? Hát Lichtenberger asszony, egyetértek az ellenzéssel. Egyetlen egy kérdésem lenne, amikor az együttműködésről beszélünk, akkor szerintem ennél nehezebb vagy súlyosabb a helyzet. Itt például az európai térségben a az egyes tagállamokban, tehát az eredet szerinti tagállamokban is eltérő jogszabályok érvényesülnek. A jogi tisztánlátással kapcsolatosan vannak kérdéseim. Itt tudjuk, hogy bizonyos dolgok komoly érzelmeket váltanak ki az egyes tagállamokon belül, és az elkövetkezendő közeljövőben nem várható, hogy egyszerűen az észszerűség jegyében hirtelen azt mondják, hogy itt most konkrét személyekről van szó, nem ideológiai kérdésekről amikor vitás kérdések merülnek fel. Ezen a területen, ami a kereskedelmi együttműködést illeti, én némi problémákat látok, és olyan ügyekre is számítani lehet, amelyek végül is a bíróság előtt fognak majd kikötni. Kíván-e még valaki szólni? Igen, egy kérdésem lenne. Az Európai törvény vagy, vagy jogszabály az EPA-val kapcsolatosan. Itt a jogi alap egyértelmű, vagy éppen olyan vitás, mint a közös adásvételi jog esetében. Ezt nem látom pontosan. Második kérdésem. Itt sok területet felsorolt, ahol a joghézagokat, vagy a jogi hiányosságokat orvosolni kell itt eh, például az örökbefogadási jog eh, esete talán eh, nem annyira sürgető, mint más esetekben, ha ezt kvalifikálni tudná. És ha a családi jogot nézzük, akkor és ott különösen az anyagi jogra gondolok, itt meglehetősen távol esünk. Az IPA esetében is a common law országokra vagy jogrendre utalt. És minden egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy mely tagállamokról van szó. Talán egy listát lehetne készíteni, és egy külön ilyen vizsgálatot lefolytatni a frakciónknak nem tetszik ez az úgynevezett Európa à la carte megközelítés. Eredetileg 9, aztán 13, és hamarosan az összes tagállam gyakorlatilag ennek a körébe esne, minden esetre 20 fölötti már a szám, ahol szorosabbra fűzhető az együttműködés, más tagállamoknak esetleg több időre van szükségük. Köszönöm, Stojanov úr. Ja Trudno jest mi sobie... Köszönöm. Egy megjegyzésem van csak. Abyśmy mogli mówić o możliwości... Nem tartom elképzelhetőnek, hogy a közeljövőben megszülessen a közös európai büntetőtörvénykönyv, vagy nemzetközi magánjogi kódex. Lehet ez persze a célkitűzésünk, de azt gondolom, hogy most inkább azoknak az elemeivel kell foglalkoznunk a nemzetközi jognak, amely, amelyeknek van határon átnyúló vonatkozása, és ahol az állampolgárok érdekei ezt igénylik. A kérdés az, hogy mik legyenek a prioritásaik, prioritásaink. El kéne dönteni, hogy milyen irányban akarunk tovább lépni. Kicsit aggódom amiatt, hogy a Brüsszel egy nem teljesen kielégítő, de amit a közelmúltban elértünk, az mégiscsak egy jó lépés előre, és azt mutatja, hogy lehetséges az alkú. Nem könnyű, de lehetséges. Tehát lépésről lépésre eh, tegyük meg ezeket a eh, dolgokat, érjük el ezeket a célkitűzéseket, és majd, hogyha lesz egy európai föderáció, amit én nagyon szeretnék, akkor nyilván eljön a pillanat, hogy további harmonizációról beszéljünk. Eh, Köszönöm. Elnök úr, a szakértőköz lenne egy kérdésem. Nem gondolják-e, hogy ezek a jogterületek, amelyeket önök azonosítottak, mint ahol vannak hézagok, lehet, hogy nem véletlenek ezek a hézagok. Lehet, hogy nem véletlenül nem szabályozta az Európai Unió, vagy szabályozza a nemzetközi magájog. Több okból fordulhat ilyesmi elő. Az egyik az az lehet, hogy a nemzeti jogszabályokat nagyon nehéz összeegyeztetni egymással. Vegyük például a trustokat, vagy a regisztrált partnerségeket, ezek a bolgár jogban nem léteznek, és soha nem is léteztek. És hát ezek azért érzékeny témák, különös tekintettel a családi jogra, illetve az öröklésre. Nos, ezek nagyon nehézé teszik azt, hogy összeegyeztethessük a különböző nemzeti szabályokat. Ezen túlmenően a nemzeti jogalkotó lehet, hogy nagyon határozott saját elképzelésekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy beszáll-e egy nemzetközi megállapodásba, és adott esetben úgy gondolhatja, hogy ami Brüsszelből jön, az diktátum a társasági jog, illetve a dologi jog, illetve a kötelmi jog, ezeket önök össz, ezeket összefogták egy csokorban, már pedig szerintem azért ezek eléggé különböző dolgok. Lichtenberger asszony, csak egy rövid megjegyzés. A brüsszeli diktátum egy eléggé különös kifejezés számomra, ugyanis az összes kormány képviselője részt vesz az éppen esedékes tárgyalásokon, tehát diktátumnak alig ha nevezhető. Igen, akkor következő hozzászóló. Ik ben het helemaal eens. Teljes mértékben egyetértek eh, azzal, hogy eh, meg kell akadályoznunk a eh, megerősített együttműködést. Két dolgot tudok elmondani, hogy a a római három területén 15 ország megtette a lépést, ahol az Európai ö, ö, Unióban sokkal könnyebb a vállást intézni, de azt is láthattuk, hogy ezt a fajta megösztött működést el kell kerülni, annak érdekében legyen még nagyobb a szétaprózódás de hogyha ez az egyetlen lehetőség, és legalább 9 tagállam van, vagy akár 15 is, és később majd 20, amelyek ezt szeretnék, akkor egyfajta előrelépést lehet elérni. Hogyha megvizsgáljuk a jogalapot, akkor, szeret, akkor ö, ö, próbáltam hangsúlyozni azt, hogy a szerződés 81-es cikke ö, ö, korlátlan jogkört ad a harmonizációra, harmonizációra nem arról van szó, hogy 15 rendelet lesz, vagy csak egy nagy. Van lehetőség arra, van illetőségi kör arra, hogy ezeket a kérdéseket minden egyes aspektusát a polgári jognak szabályozni lehessen. Tehát a jogi alapkérdését én nem annyira látom itt. Az egyhangúság inkább korlátozó a családjog területén, de ezek tekintetében fontos az, hogy legyen egy olyan nagy eszköz, ahol esetlegesen bizonyos területeken egy opt lehet alkalmazni. Igen, prioritást alkalmaztunk a tanulmányunkban, nem tudtam ezt elmondani az időrövetsége miatt, de tényleg rájöttünk arra, hogy a családjog területe nagyon nehéz, és az anyagi jog területe is nehéz, és ezért jobb lenne, hogyha először a vagyonjog területével foglalkoznánk, hiszen itt is vannak még hiányosak, például a jogi személyek területén, a biztosítás területén is vannak gondok, ez nagyon fontos a pénzügyi válság területén, illetve ennek időszakában. És a jogi személyekkel kapcsolatos kérdések nagyon fontosak a bíróság jogi gyakorlata miatt is a székhelyek gyakorlata miatt, mert elég sok minden szabályozó vannak, meg akkor is, hogyha ez nem explicit módon nemzetközi magánjog, tehát a nemzeti, nemzetközi magánjog már eléggé asodott, tehát ebből már jó kiindulási pontot lehet csinálni. Ami a személyekre, illetve a családjogra vonatkozik, elég különböznek itt a szabályok, de hát az Európai Unióban bizonyos országban vannak ilyenfajta intézmények, például olyan országokban, ahol um, a saj, ezonos neműek közötti um, bejegyzett élettársi kapcsolat lehetséges, és ott mindenfajta jogot megkaphatnak, például gyerekekről gondoskodhatnak, stb. Az nem érvényes például más országokban, és nem arról van szó, hogy ezt rá akarják erőltetni ezt a másik országra, csak azt lehetne kérni, hogy ezt elismerjék akkor, hogyha az adott személyek egy másik tagállamba költöznek bizonyos időre. Tehát nem arról van szó, hogy az adott másik országnak is létre kell hozni ezt a fajta intézményt, hanem csak arról, hogy ezt el kell, inté- el kell ö, ismernie. Tehát itt nem egyfajta másodlagos prioritásról van szó. Azzal is egyetértek, hogy közép-hosszú távon egy fokozatos megközelítés járható út, és eh, az európai törvénykönyv, amely a nemzetközi magányokról szól, az számunkra sem tűnik reálisnak jelenleg. Azt is elmondták, hogy a tanácsban bizonyos témákat eh, kifejezetten eh, kint tartanak a szabályozás keretéből, ez igaz is részben. Egyrészt azért, mert nem sikerült kompromisszumra jutnak, de tíz évvel ezelőtt is más volt a helyzet, és tíz év múlva is más lesz majd a helyzet. Tehát nincs ok arra, hogy ne próbáljunk meg közeledést elérni ezeken a területeken. Bizonyos területeket nem akarattal hagytak ki, hanem azért is, mert ezeket nem ezeket nem tudtak foglalkozni, például az árukra vonatkozó jog nem arról van szó, hogy a nemzeti jogot próbáljuk érinteni, hanem itt a határokon átnyúló esteket szabályozzuk, hiszen egyre több ország lesz, egyre több jogi rendszer lesz, és a nemzetközi magánjog ebben segíthet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések? Akkor szeretném megköszönni ezt a nagyon értékes tanulmányt, és ez komoly vitákat fog majd még megalapozni. És akkor most rátérünk a 22. napirendi pontra, mielőtt az ártülés megkezdenénk. Lichtenberger asszony. Néhány pontot kiemeltem ezen a területen. Először is azt, hogy az Európai Bíróság esetében nincsenek túlzott vagy megalapozatlan előirányzatok, ugyanis a felhasználás mindig is 90% fölötti, most az ebben az esetben 98%, miközben más területekre ez nem mondható el. Itt egyértelműen egy közigazgatási költségvetésről van szó, nincsenek külső feladatok, úgymond. Ezen kívül szükséges a eljárások időtartamával kapcsolatosan a hatékonyság javítására. Ez egy örökzöld téma. Ezen kívül a némi javulás állt be az eljárások időtartamban nem tudom, hogy hány ítélet született, és az e kúria komoly könnyítést jelent, ha azt széles körben valósítják meg, akkor a dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állhatnak, és az okmányok megküldése is hatékonyabb. és ezzel tulajdonképpen a kézi feldolgozás csökkenthető. Végezetül pedig meg kell említeni, hogy a reform kezdeményezés, ami az eljárásrendet illeti támogatandó, ezt a bíróság javasolta, és 2000 egy kicsikét botlott a nyelvem, tehát 2013 Európában ehhez már sürgetőbb strukturális intézkedéseket is javasolnak. Itt szükség van újabb bírák kijelölésére, ez már korábban is téma volt, az egyes tagállamok egyelőbb képviselete érdekében. Köszönöm szépen. Lechtenberger asszony, vannak-e hozzászólások? Tadeusz? Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Eva mondott. Ahogy eh, a hogy a bíróság működik, az nagyon fontos. Nyilván ezt eh, szintén a pénzügyi nehézségek is eh, fontosabbá teszik. Ugyanakkor a, annyira fontos legalább a bíróság működése, mint az egész EU működése, és éppen ezért számolhat a támogatásommal, kolléganő. Ha nincsen további hozzászólás, akkor december 20-a a módosítók benyújtásának határideje, és akkor most következik a zárt ülés én kérem, akik általában nem hivatottak részt venni az zárt ülésen, azok távozzanak, és egy pár perc türelmet kérek, amíg a technikát átálltják.